Pan prezident. Vážený pane komisaři, dámy a pánové, denní za... Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt biztosok, folytassuk a munkát. Jelentésünkön először, napirendünkön először is Bálcán asszony jelentése szerepel. Ez a Európai Unió 2012-es pénzügyi évre vonatkozó 1 per 2012 számú költségvetés módosítási tervezetéről szóló jelentés, és meg is adom Bálcán észonynak a szót. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, tisztelt biztos úr, az a javaslat, amelyről ma tárgyalunk, a egyetértésben javasoljuk, egyetértünk a, a költségvetési hatósággal azzal, hogy a decemberben eldöntöttek szerint járjanak el. Ami az ITER projektet illeti, illetve erre vonatkozik ez még pedig a 2012-es negyedik részre az ITER projekt az Európai Unióra, de Japánra, az USA-ra és Kínára is kiterjed, illetve ők is együttműködnek a projektben és az ITER-nek további eszközökre nem kevésre, hanem 650 millió euróra van szüksége. Azért volt, ezért volt erre szükség, hogy az 1A rubrikában a kiadásokat átalakítsuk, és az összeget módosítsuk. Készek vagyunk arra, hogy 650 milliós kötelezettségvállalási előirányzatot beállítsuk. A 2012-es költségvetés ezen fontos eleme jelentős részét képezte a költségvetési tárgyalásoknak. Mintegy azt mondhatnám, hogy a 2012-es költségvetés elfogadásának részünkről támasztott egyik előfeltétele volt ez. És sikeresek voltunk, elértük céljainkat, és így sikerült a rendelkezésre álló összegeket jelentős mértékben növelni. Például a hetedik kutatási keresztprogramra is kiterjedt ez az erőfeszítés. Itt voltak éppen tehát az ITER finanszírozásáról van szó ebben a programban, illetve ebben a költségvetési részben, és az ITER egy nagyon pozitív elem, illetve pozitív tény az, hogy a parlament támogatni tudja az ITER finanszírozását, és így az ITER a 2012-es költségvetésbe beilleszkedik, anélkül, hogy más programok terhére kellene megtakarításokkal élni. Ezzel a megegyezéssel, ezzel a javaslattal tehát a 2012-es költségvetés végrehajtására koncentrálhatunk, illetve teljes erőbevetéssel koncentrálhatunk a következő költségvetés előkészítésére, és ez mintegy a legfontosabb lépés. Kényes kérdés az, amikor kiadásokról tárgyalunk, és azt remélem, hogy a 2012-es költségvetés végrehajtása épp olyan az együttműködés a bizottság és a parlament közötti épp olyan jó együttműködés, szell- együttműködés szellemében zajlik majd épp úgy, mint idáig is ez volt a helyzet. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen jelentést, Eva asszony, a bevezető gondolatokat. Lewandowski biztos úr a szó. Elnök úr, kedves Francesca, Természetesen a bizottság nevében üdvözlöm az ön jelentését, a parlament álláspontját, a parlament igenyét nagyon is üdvözlöm. Ez a jelentés a mi politikai megállapodásunkat tükrözi, amelyet 2011. december 1-én értünk el, amely arról szólt, hogy a költségvetés módosítás keretében 1,3 millió eurót irányoztak elő 2012 és 13 ra az ITE projektre. Már említett a plusz 100 millió euró a 2012-es költségvetésben, az 1A cél csoportban. Az idei évre az ötös fejezetben emeltük ezt az összeget. Természetesen a végrehajtástól nem lehet elvonni összegeket, sem a 2013-as évből, mert a többi kihívás, amelyel szembenézünk, a következő éves költségvetésről is lesznek majd tárgyalások, és 360 millió eurót kell megtalálni úgy, hogy ne károsítsuk a többi olyan projektet, amely elősegíti a versenyképes és kreatív Európát. Köszönöm a figyelmüket! Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr! Most pedig eh, megadom a frakciók nevében a hozzászólóknak a szót. Lavia úr, kettő percre egregio presidente signor commissario colleghi igen tisztelt biztos úr elnök úr kedves képviselőtársak balzani képviselőtársunk mondta hogy a módostott költségvetés egy per two thousand and eleven tükrözi a három intézmény egyetértését, amelyet sikerült elérni a twelve es költségvetésre vonatkozóan az 1,3 milliárd pótlólagos eszköz az ITER projektre 2012-re, 13-ra szól. Ez a módosított költségvetés 650 milliós emelést irányoz elő, és a mi frakciónk Bázáni képviselőtársunk jelentését elfogadja, megszavazzuk, hogy így módon a költségvetési hatóságok megállapodása valóságá válhasson. Felhívom a figyelmet arra, hogy az ITER projekt az egyik legfontosabb projekt, amelyekről folynak a tárgyalások, és kell is, hogy folyjanak a 2013-as költségvetéssel kapcsolatosan ugyanis most jelenik majd meg a tervezet, április 25-én a költségvetési tervezet. Már az irány mutatásokban is szerepelt 2013-ra vonatkozóan, hogy mi reméljük, hogy ez a pótlólagos eszköz az ITER finanszírozására a 2013-as költségvetésben megjelenik, és így módon az európai politika megvalósítását nem nehezíti, csorbítja. Különösen azokra a projektekre gondolok, amely a 2020-as agendával kapcsolatosak. Geostratégiai prioritást látunk ebben, és ezért gondolkozunk így. Köszönöm szépen a hozzászólást, és most Herzog Elidé a szó

a hidegháború lezárásának első lépéseként gorbacsov akkori orosz pártfőtitkár és ronald reagan találkozott és megállapodtak nemcsak a nukleáris leszerelés megindtásában hanem a tudományos technológiai együttműködésben is. ennek az one thousand nine hundred and eighty five ben megkötött tudományos technológiai együttműködésnek köszönhető az iter projekt kezdete

Megadom Haglund képviselőnek a szót. Thank you, Mr. Chairman. Good evening, colleagues. First of all, I'll... Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Azt szeretném először is mondani, hogy nagyon, mint a szakbizottság állandó jelentéstevője, nagyon elégedett vagyok, de a frakcióm nevében is elégedett vagyok, hogy megállapodásra, eredményre tudtunk jutni, amely lehetővé teszi, hogy tovább finanszírozzuk az ITER-t. Az ITER finanszírozása számunkra nagyon nehéz volt, hiszen a tanács nem tette leget minden kötelezettségének és politikai ígéreteinek, mi szerint, hogy támogatni fogja a kutatást, ugyanakkor pedig a tanács az 1A részből öm, csökkenteni akarta a finanszírozást, ugyanakkor pedig a jelenlegi keretkutatási program majd hogy nem teljes egészében teljesült, tehát voltak éppen az volt a terv, hogy a költségvetés ezen részéből átcsoportosítsák a pénzeket a 2020-as célok megvalósítására. Nos, a parlament illetéke szakbizottságai, többek között a költségvetés is egyértelmű nemet mondott erre a tervre. De Ugyanakkor mi a frakcióban úgy gondoljuk, hogy nem ideális a megállapodás, de azt hiszük, hogy jobb eredményt nem lehetett elérni. Egyetértek az előttem felszólalókkal, az ITER nagy potenciállal rendelkezik, jövőbe mutató projekt. Ugyanakkor az elmúlt év azt mutatta, hogy jobban kell irányítanunk az itert, e jobban át kell, áttekinthetővé kell tenni az ITER irányítását, hiszen meg kell akadályozni még csak az gyanúját is annak, hogy az európai adófizetők pénzét elpocsékoljuk. Így a következő pénzügyi terv során egy biztosabb lábakon álló, jól biztosított finanszírozást kell biztosítani az ITER számára, hogy három vagy öt év múlva ne ugyanilyen vitát kelljen lefolytatnunk, mint ma este, azért, hogy újabb pénzeszközeket csoportosítsunk át az ITER projekt számára. Továbbá aggasztó még, hogy a tanács, miután végső megállapodást kötöttünk meggondolta a dolgot. Egy-két tagállam úgy gondolta, hogy mégis megkezdhetik újra a tárgyalásokat. Ez nem nagyon kívánatos. Ha egyszer valamiben megállapodtunk, akkor tartsa magát a tanács is ehhez. Remélem, hogy tanulhatunk ebből, hiszen a 2020-as célkitűzés, a 2020-as program nagyon komoly finanszírozást igényel, és éppen ezért meg kell akadályoznunk, hogy ő megoldásokat találjunk a jövőben, amelyek azt jelentik, hogy a kutatási projektektől elveszik a pénzt. Köszönöm a jelentéstevőnek és a kollégáknak a munkát. Úgy hiszem, hogy jó együttműködést végeztünk, és jó eredményt is kötöttünk a környezet figyelembevételével. Köszönöm szépen, most pedig Durand képviselő kapszott két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A helyzet nem ideális, ön is említette, eufemisztikus ez a kijelentés, több éve, ott adatok még pár éve válságos helyzetben, súlyos válságban leledzünk majd. Költségvetési problémák lesznek, nehéz lesz pénzügyi eszközöket találni. Nagyon minden tagállam arra törekszik, hogy kicsit kancsúsítsa a költségvetést. Sokkal nehezebb lesz bebizonyítanunk, hogy mi a többletértéke, mi a hozzáadott értéke az Európai Uniónak. Sokan fogják csökkenteni akarni az európai költségvetést, és ebben a kontextusban döntünk arról, hogy megemeljük az ITER projekt költségvetését. Hát azért eléggé elcsodálkozom ezen. Ha megnézzük ezt a költségvetés módosítást, amely 2012-ben 650 millió euróval növeli meg kötelezettségvállalási erőányzattal, már a 2012-es költségvetésben amúgy is található plusz összeg 1,12 milliárd euró. 1%-át teszik ki az EU költségvetésének, nincs költségvetési ö, eszközünk súlyos válság, mondjuk, és egy projektre 1,2 milliárd eurót szeretnénk költeni. 2050-ben, 2080-ban bizonyára lesz majd valami fajta hatás. Hát meg vagyunk őrülve, teljesen elment az eszünk. Amikor minden rosszul működik, akkor csillagászati összegeket adunk ki egy olyan projektre, amelyről középtávon nem tudjuk, hogy milyen hatása lesz. Hát eh, nyilvánvaló, ne legyünk el bizonyos projektektől hogy van eh, az Európa 2020, a kutatási keretprogram, de hát ezeket a, az erre a posztra költött összeget nem tesszük máshova. Nagyon fontos a megújul energia. A megújul energia azonnali hatással rendelkezik. Ha azonnal befektetünk a megújul energiába, nem 2050-ig, 2080-ig kell várni, hanem 2013, 2014-ben több munkahelyet is teremtünk ezzel. Egyszer nem értem, hogy hogy folytathatjuk ezt az őrült politikát ilyen helyzetben. Herzog asszony beszélt ön a projekt történeméről. Ugye a hidegháború idején történt ez. 30 év telt el, kedves asszonyom! Nem változott a világ egy kicsit? Nem kellene újjáértékelni a költségvetésünket? Úgy kell folytatni ma, ahogy korábban, amikor az emberek szeg- elszegényednek, ahol az emberek nem hisznek az európai projektben, ahol a tagállamok alig tudják a saját költségvetésüket megőrizni. 1,12 milliárd eurót akarunk erre adni. Mi lesz? Ugye 2012? Azért lesz majd 2013-2020-ig ilyen mértékű összegeket teszünk félre az ITE projektre. Hát szerintem egyszerűen meg vagyunk őrülve, úgy gondolom. Tehát ez már, már beteges ez a hozzáállás. Ne haragudjanak, hát az én frakcióm ezt a költségvetésmódosítást nem tudja megszavazni. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Most pedig három percre megadom Richard Ashworthnek a szót. Elnézést, most látom, hogy kék kártya, Madame Durand, az, Madame Durand elfogadja Herzog kék kártyáját? Herzog köszönöm szépen, igyekszem rövide fogni mondatomat. Most kezdtük el ebben a parlamentben az 2015-ös, nem 27 évre van, nem 85-ös, hanem 37 évvel előtekintünk a 2050-es energia út ötelvele. A zöld frakció nem támogatja 2050-es energia programot? Azért, mert 37 év alatt még változnak a dolgok. Nem fogják a zöldek majd támogatni? Durán asszony? Hát az a baj. Mi a múlt technológiájába fektetünk be? A nukleáris az a múlté. Lassan ki kéne már ebből az illúzióból, a fúziós energia illúziójába, ne ringassuk magunkat. Szerintem ez egyfajta hit, egyfajta ideológiai dolog. De semmilyen bizonyíték nincs arra, 2050-ben és 2080-ban sem lesz arra bizonyíték, hogy a nukleáris energia megoldja az energiaválságot. Amikor ellátogatunk Kadarásba, az ottani mérnökök nem voltak meggyőzők, azt mondták, hogy nagyon jó. Nem értem, hogy miért ragaszkodnak foggal körömmel ehhez a projekthez. Köszönöm a válaszokat. Három percre, Richard Ashworth. Uh, President. Elnök úr, biztos úr, biztosítatni szeretném önöket, hogy az Egyesült Királyság úgy gondolja, hogy nagyon fontos, hogy az Európai Unió a következő generáció energiaellátása érdekében a főfronton maradjon a kutatás terén. Ezért mi támogatjuk az ITER-t. E Ezen oknál fogva támogatjuk azt a megállapodást, amit a tanácssal sikerült elérni, és ez a további 350 millió euró rendelkezésre áll. És azt is el kell, hogy mondjam, hogy a jelenlegi kutatások, amelyek az én választókörzetemben folynak, szintén azt igazolják, hogy a jövőben több mint 500 munkahelyet sikerült teremteni, és ezek azok az emberek, akik a világon a vezető technológiát kidolgozzák. Technikai hozzáértésre van szükség, és ezt mi semmiképpen sem veszthetjük el. Azonban ö, óvatosnak kell lennünk. Mi ö, szeretnénk vezető szerepet játszani a technológiában. De hát ez mindig azzal jár, hogy késedelembe kerülünk, hogy túllépjük a költségkereteket. Három dolgot szeretnék kiemelni. Először is azt, hogy a további finanszírozást meg kell találni a meglévő költségvetésén belül, és tudom, hogy a 2012-es megállapodás nem azt jelenti, hogy felszólítjuk a tagállamokat, hogy további hozzájárulásokat biztosítsanak. Ugyanis a kormányzatok nagyon komoly megszorításokkal küzdenek tehát 2013-ban erre gondolni kell. A második megjegyzésem, ez adófizetői pénz. Rendkívül fontos hogy a pénzügyi fegyelmet megőrizzük a kutatói közösségben, és az is fontos, hogy itt a parlamentben mi magunk is nagyon felelős vizsgálatokat hajtsunk végre, és ahhoz, hogy ezt megtehessük, nekünk fontos, és szeretném kérni önt, hogy megfelelő információkat is biztosítsanak számunkra, hogy ezt megtehessük. Végül pedig mindezt elősegítendi, azt gondolom, hogy létfontosságú, hogy az ITER az a következő MFF-ben megjelenjen, ahogyan ezt Haglund kollega elmondta. Mi azt szeretnénk, hogy ez ott szerepeljen, és követeljük, hogy ez egyértelműen kimutatható legyen az MFF-ben. Nagyon szépen köszönöm, és most kettő, és fél percre Madame Andersen asszonyé a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nem ellenzem a jövőbeni energia gazdaságot, de azért az ITER kapcsán tanulni kell az elkövetkezett hibákból. Ezt mi soha nem tesszük meg. A Galileo, Galileo program 7 milliárd e, eurót irányoztak elő, és azután a 22 hm, milliárdra emelkedett hamarosan az összeg és hát gyakorlatilag ez folytatódhat, ez a folyamat. A párhuzam az riasztó. Az ITER partnerek azt mondják, hogy 2018-ra lehet biztosítani az eredményt, öt évvel később, mint az eredeti megállapodásban. Az első kísérletek, amelyek értékesítik, validálják, az 2025 előtt nem történhet meg. Na most ez gyakorlatilag meg kétszerezi az 5 milliárdos előirányzatot. 10, eh, ez, 10 eh, milliárdra, és még további 5 milliárd jön hozzá 20 éven keresztül. Eh, na most 90%-a a projektet a résztvevő államok finanszírozzák. Szeretnénk tudni, hogy akkor végül is mi lesz a végső költség. Az adófizetők megérdemlik, hogy ismerjék a költségeket az ITER kapcsán. És ha a parlament folyamatosan elfogadja a finanszírozást, akkor ez most már 50%-os növekedést jelent az eredeti becslésekhez képest. És ö, hozzáállás a közpénzekhez katasztrofális. Lewandowski biztos úr azt mondta, hogy 2011-ben már ez pluszt jelentett másfél milliárd eurót. Néhány hónappal ezelőtt meg azt mondta, hogy 11 milliárd euró hiányzik. Most akkor hol az igazság? Mennyi pénzről van itt szükség. Változik ez minden nap, én ezt tudom, látom. Az ITER a Galilehoz hasonlóan ez abszurd dologgá válik, és az adófizetők fogják kifizetni a számlát, de ez nem lesz igazán kedvükre való, erről biztosíthatom önöket, úgyhogy törölni kell ezt a programot úgy, ahogy van. Köszönjük szépen. Most pedig Vladimir Remek kapszott a GUE NGL részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Én támogatom az ITER projekt további finanszírozását több oknál fogva. Hosszú időn keresztül azon a véleményen voltam, hogy a magfúzió megoldást jelenthet az energiaigényre. Nem nagyon van más alternatívája ennek. Mi több, Európának a kutatás és a fejlesztés él harcosává, lándzsa hegyévé kell válnia. És éppen ezért a rendelkezésünkre álló szűkös forrásokat átlátható módon és koncentráltan kell felhasználni. Nem kell azon gondolkozni, hogy sikerül-e megtalálnunk a pénzt a fontos projektek számára, hogyha meg akarjuk haladni a válságot, akkor olyan projektekre van szükség, épp olyanokra, mint az ITER. Egyébként az ITER a kisebb tagállamok számára is ese lehetőséget kínál, ráadásul a kis és középvállalatokat hozza helyzetbe. Teljesen rövidlátó volna a nap energiában és a vízben rejlő energiaforrásokat az emberiség számára nem kihasználni, még hogyha sokan ezt esetleg nem is fogják életük során látni, hogyan működik. Köszönöm szépen, most pedig Gariga Poledó képviselő kap szót egyéni felszólalóként. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, akik még e kései órán és a tisztelt ház üléstermében a költségvetés módosításának fontos kérdéséről cserélnek eszmét. Kés csoda, hogy a bizottság a parlamenttel válvetve, és egyből gratulálok is Bálcáni Eszonynak a jelentéstevőnek, kés csoda tehát, hogy sikerült, mint mondtam, válvetve, ezen 1,3 milliárd eurót forrását megtalálni és biztosítani. mégpedig az 1A fejezetben. Sikerült közös erővel meggyőzni a tanácsot, hogy igenis célra vezető új kötelezettséget vállalni és új pénzt megtalálni. Ezt követelte mindig a parlament, ezt kértük, emellett szálltunk síkra, máskülönben nem volna bölcs, nem volna jó a költségvetési politikánk. Valóban belátom, igaz, hogy nem lesz könnyű az 1,3 milliárd eurót úgy biztosítani, hogy más e fejezetbe tartozó projekteket ne károsítsunk, költségvetésüket ne nyírbáljuk meg, de biztos vagyok benne, hogy pozitív szellemben sikerül ez majd. Természetesen vannak bíráló hangok, gyakran a válságra hivatkoznak, hogy emiatt kell megnyírbálni a költségvetést, épp az előbb hallottuk ezt. De az ITER az EU egy nagyon fontos projektje, az energiafüggetlenség célját szolgálja is. Azt hiszem, hogy messzebb kell tekintenünk a következő 5 vagy 10 évnél. Úgy hiszem, cincuenta años tengamos una energía sostenible y limpia. Hogy 20-30-40 év múlva fog jár, hozzájárulni az ITER e, az energiabiztonságunkhoz. Elfogadja Dürán asszonytól a kékkárgyás kérdés? Dürán asszony, tessék. Köszönöm szépen, hogy elfogadta. Nem értem azt, hogy miért ilyen kiemelt projektnek tekinti. Senki sem biztos abban, sem ön, sem én, hogy valóban ez a projekt megoldja az energiaválságot. A válság az alibink. Ma hát nézzünk már körül, hogy mi van a költségvetése, mi van a tagállamok költségvetési problémáival. Nem tudjuk finanszírozni a 2020-as programot, nem tudunk megfelelni a kötelezettségvállalásainak, Hát hogy lehet a válságot a tekinteni? Kérem, hogy ezt fejtse ki. Kérem, válaszoljam, hogy az elnök. Sajnos a mikrofont még nem kapcsolta be. Köszönöm szépen, Durand asszony, de de a, hogy a zöldek frakciójából valaki azt mondja, hogy maradjunk földhöz ragadtak, és nézzünk szembe valósokkal, hát csodálkozom mert az önök politikai projektjének egy része az új energiahordozókat, alternatívákat kíván keresni az energiatermelésre. Ez alternatív forrás. Most minden esetre megoldás lehet az energia függetlenség kihívásához. A technológiai fejleményeknek köszönhetően 1,3 milliárd szerintem nagyon is költséghatékony beruházás. Köszönöm. Most pedig Tika asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A nukleáris fúzió lehetőséget biztosít arra, hogy korlátlan, tiszta energiát tudjunk nyerni. Én úgy gondolom, hogy a rendelkezésünkre álló ismeretek, amelyeket összegyűjtünk az ITE projektben, az ITER reaktor, amelyet Franciaországban építenek fel, azt hiszem, hogy ez a reaktor valóban előkészítheti a jövő reaktorait, és hozzájárulhat ahhoz, hogy Európa világvezető szerepet játszon az ilyen kísérleti reaktorok kialakításában. Persze nagyon fontosak a pénzügyi források, a megállapodás a tanács és a parlament között, amelyet tavaly decemberben írtak alá, garantálja a kiegészítő költségvetést 2012-13-ra. 1,3 milliárd euróról van szó, amelyből 100 millió szerepel az eredeti 2012-es költségvetésben, a 2013-as évben 360 millió, ami az egy a küszöböt illeti, ezt meg fogják növelni 840 millió euróval, 650 millió 2012-ben, 190 2013-ban, tehát összesen 840 millió. Én támogatom azt az elképzelést, mi szerint a 2012-es költségvetésbe be kellene vezetnünk az ITER projekttel kapcsolatban a 650 millió eurós összeget, amely egy kiegészítő összeg, mert ez, mert ez a költségvetés módosítás teljes mértékben tiszteletben tartja a 2012-es megállapodást. Köszönöm szépen. Most pedig Enna úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a kutatást illeti, az együttműködést, a nemzetközi függőséget, a különböző disziplinákat átfogó projektek, ugye ez egy igazi ö, ígéret az emberiség számára, végtelenül megújuló energia, nukleáris energia mindenki számára hozzáférhető, olcsó, de azt hiszem, hogy a többi energiahordozó nem tud ugyanilyen garanciát vállalni. Nagyon fontos az emberiség jövője szempontjából az, hogy az elektromos energia szükséglet ugye nem fog csökkenni. Most azt gondolom, hogy nem szabad az energiaágazatot a pénzügyi cápáknak odadobni koncként. Nagyon fontos a köztulajdon a 21. században, csak meg tudunk oldani gazdasági, tudományos és kutatási kihívásokat, ökológiai módon kell tervezni az energia területén, a kutatás, a gyártás, a könnyez, a közlekedési hálózatok nem választhatók le egymásról. Nagyon fontos, persze természetesen ennek a következménye. Köszönöm szépen. Frau Holmeier. Köszönöm szépen, Holmányra asszonyi a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák. Az ITER kapcsán egy hosszú távú kutatási projektről van szó, és ennek az a következménye, hogy nem eh, minden válság vagy nehézség esetén a megkötött szerződéseket és a jövőbeni terveket a kutatás területén, olyan fontos területen, mint az energiakutatás, hogy ezeket egyszerűen adakta tesszük, és úgy gondoljuk, hogy ezek a szerződések már nem betarthatók, és a jövőbeli technológiából a múlt technológiáját csináljuk. Hát ez egy picit engem visszafog, és azt gondolom, hogy a 30 éves kutatási idő az azért nem biztosított haladást, ugyanis 3, 30 évvel ezelőtt még nem volt olyan számítógépes kapacitásunk, mint a mai időszakban, és az természetesen a magas hőmérsékleteknél feltétlenül szükséges lett volna, de az elmúlt években egy ugrásszerű fejlődés ment végbe. Amikor nagy projektekről döntünk, akkor szükség van arra, hogy ezek a nagy projektek megfelelő finanszírozást kapjanak kezdettől fogva, és nehogy az Európai Unióban azután sokféle változás legyen. Ha projekteket indítunk, akkor azt kezdettől fogva professzionális projektmenedzsmenttel kell végrehajtani, nagyon pontos és precíz költségszámítással, reális költségszámítással, nem pedig politikailag kozmetikált, kozmetikázott költségvetéssel, megfelelő pályázatokkal, kiírásokkal, a projektek megfelelő figyelemmel, kísérésével, monitoringgal, eszköztárral, amely lehetővé teszi számunkra, hogy rövid és középtávon áttekintésünk legyen. Ez a kutatási projekt hosszú távú, ez nem rövid időre szól, és éppen ezen oknál fogva feltétlenül szükségesnél, szükségesnek tartom, hogy amit láttam, és amilyen benyomásaim voltak, Hát, amiről ön beszélt, Dürán asszony ezzel ellentétben nem csak, hogy ragaszkodni kell ehhez, hanem ez a jövő perspektívája. Nagyon szépen köszönöm, és akkor most egy percre Frankó úré a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Örülök annak, hogy ez a költségvetés módosítási tervezet, amely az ITER-re kapcsolatos, nagy többséggel megszavaztuk a Költségvetési Bizottságban márciusban. Na most ezzel gyakorlatilag nem dobunk el, nem vetünk el egy olyan projektet, amely nagyon fontos az alap és az alkalmazott kutatás szempontjából. Első osztályú, úttörő jellegű ez a kísérlet. Ne felejtjük el, hogy a hét Euratom közösségi partner egyike sem kérdőjelezte meg azt, hogy hozzájáruljon ehhez a projekthez. Japán a Fukushima tragédia ellenére úgy döntött, hogy továbbra is támogatja az ITER projektet. Ezen megállapodás nélkül több száz kutatónak abba kellett volna hagyni a munkáját, az ITER projekt pedig elhalasztódott volna, beláthatatlan időre. Több száz ember dolgozik Kádárásban 2015-17-17-ig, az épületek és gépek összeállítása több ezer embernek ad munkát. Én azt gondolom, hogy ez a kiválóságunk és az ígéret szimbóluma. Köszönöm szépen. Ezzel... Nagyon szépen köszönöm, befejeztük most, és következnek a spontán hozzászólások. Pászkó asszony jelentkezett. Elnök úr, én üdvözlöm a három európai intézmény közötti megállapodást a kiegészítő hmm. költségek finanszírozásával kapcsolatosan, és ez úgy történt, hogy máshol sikerült megtakarítani, és ez nem veszélyezteti az uniós költségvetést. Ez a megállapodás megfelelő és jó. Az ITER az egy nagyon ambiciózus, talán a legambiciózusabb kutatási projekt a világon ugyanis ez egyengeti az utat a megfelelő, tiszta, megbízható energiaforrás irányába. Én támogatom a hosszú távú finanszírozását ezeknek a nemzetközi projekteknek. Azt gondolom, hogy az Európai Uniónak garantálnia kell ennek a projektnek a sikerét megfelelő költségekkel, természetesen a megfelelő kockázatok vállalásával. Enne, ezzel tudunk megfelelni a nemzetközi kötelességvállalkozásunknak. Köszönöm, és akkor most visszaadom a szót Lewandowski biztos úrnak. Uh, Elnök úr, rövid két észrevételem van. Az ITER egy interkontinentális projekt. Azért, hogy teljesíteni tudjuk az ígéreteinket, meg kell tennünk, amit meg kell tennünk, hogy hitelesek maradjunk. De sajnos a projekt túlköltözések, túlköltekezés től szenved, illetve a rossz menedzsmentet is ki kell küszöbölni, de ugyanakkor is ez a jó hír. A számvevőszéknek át kell tekinteni az item működését, és ugyanúgy uh, discharge-ot, mentesítést kell majd adni és ilyen módon a jövőben a költségek túl, a túlköltökezés pro- problémáját meg lehet oldani. Andressen asszony a 2011-es költségvetésről beszélt, amely több mint 10 milliárd euró volt rövidebb, ahol nem lehetett pénzeket kifizetni. Egyrészt nem volt, nem állt rendelkezésünkre a pénz, másrészt pedig eh, nem volt kellőképpen rugalmas a pénzügyi rendelet. És ez most a 2012-es költségvetésre is kihat, tehát egyszerűen meg kell érteniük a költségvetés logikáját azért, hogy megértsék a kis többlet eh, paradoxonát, illetve azt a paradoxomot, hogy legalább 10 milliárd eurót ki kellett volna már fizetni 2011-ben, és ezt nem lehetett kifizetni. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr, most pedig megadom Bálcáni asszonynak a szót, hogy eh, lekerekítse az ideig elhangzottakat. Bálcáni asszony, tessék. Köszönöm minden kollégának azért, hogy eh, jelentősen hozzájárultak-e mai jelentés eh, elkészítéséhez arra szeretném húzni, hogy ez a vita, ahogy előrelátható is volt, kiemelte az ITER projekt jelentőségét, de ugyanakkor decemberben aláértünk egy megállapodást, és ezt be kell tartani. Ez pedig egy olyan megállapodás, amely ez konciliáció, az egyeztetés során jött létre, és ez biztosítja a költségvetést. Azaz tehát mindenki, aki részt vett a tárgyalási folyamatban, annak fontos, hogy 2012 végére sikerüljön lezárni ezt a folyamatot. Nagyon fontos projekttel van dolgunk. És a mai eredményt nagyon fontos eredménynek tartom, hiszen a többi a költségvetési fejezetben lévő programot nem szabad veszélyeztetni. Az itt ki körvonalazódott eredményre büszkék lehetünk. Örömmel utalok arra is, hogy egy olyan tárgyalási folyamat végén jött létre az megállapodás, amelyet a, a, a együttműködés szellem határozott meg. Köszönöm, lezártuk a vitát, holnap 12 órakor szavazunk. Kedves hölgyeim és uraim, kedves kollégák, a következő napi rendi pont Filip Kacsmareg